Akinek mennie kell, kérem tisztelettel, hogy gyorsan menjen. Már is a szavazat magyarázatokra térünk rá. Az első magyarázat az EU Isabel Toma um, jelentéséről Atlanti óceán északkeleti része mélytengeri államanyag és halászata nemzetközi vizekben második olvasat. És itt Házekamp asszony kapja meg a szót kettő percben. Eh, dank u wel, voorzitter. Köszönöm el. De oceanen zijn diep, maar de bodem is bereikt. Köszönöm szépen. Jó előrelépést tettünk. Ugyanakkor mintegy 10 millió fajta él a tengereinkben, növény és